So, sieht so aus, als wären wir startklar. Dementsprechend úgy néz ki, hogy készen állunk, és akkor folytatjuk is uh, azzal a kérdéssel, amit a tanácshoz intéztek, uh, mégpedig a kedvezőtlen természet erőcsak rendelkező térségek kijelölése a kapreformja kapcsán, és Köztinger asszonyi a szó elsőként. Még egyszer köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen azt és a tanácsnak, hogy mégiscsak megjelentek itt, hiszen itt egy nagyon fontos és érzékeny, kényes témáról van szó számunkra, és a parlament számára nagyon fontos az, hogy önökkel lefolytathassuk ezt a vitát. Az Európai Bizottság szeretné újraértékelni a hátrányos helyzetű területeket. Dorfman úr jelentésében 2010 májusában már két fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban. A javaslat értelmében a hátrányos helyzetű területeket 8 biofizikai jellemző alapján fogják felosztani, és ez bizonyos területek számára súlyos. Az elnök megszakítja a Megkérhetném arra, hogy a tolmácsok miért kicsit lassabban beszéljen? Ezek az új ö, ö, kritériumok károsak lehetnek bizonyos tagállamok számára. A szimulációk eredményei még nincsenek meg, annak érdekében, hogy tovább tárgyalhassunk a kapról, és az Európai Parlament is dönt erről a témáról. Nagyon fontos az, hogy minden tényezőt megkapjunk. Meg kell akadályoznunk azt, hogy az érzékeny területek ahol hátrányos helyzetek vannak, hogy ezek eltűnjenek a térképekről. Milyen adatokat tudna a tanács adni számunkra, és mikor fogja megkapni a parlament a szimulációk adatait? A tagállamok képviselőként a tanácsnak gondoskodnia kell arról, hogy itt ne legyen a parlamentnek semmilyen fajta információ hiánya. Jó megoldást kell találnunk a gazdálkodók számára, míg megkapjuk az adatokat, addig előkészülünk arra, hogy kivegyük a hátrányos területeket a reformból. Szeretném, hogy a parlament köteleseit komolyan vennék. Hölgyeim és uraim, mindenképpen azt szeretném, hogyha a gazdálkodók tervezési biztonságot kapnia, kapnának. A fő kritikánk az az, hogy az individuális behatárolás, a gazdálkodás termelési módja szempontjából nem lesz lehetséges. Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű területeken a mezőgazdálkodást fent lehessen tartani, el kell ismerni azt, hogy mi a közérdekű szolgáltatás. Arról van szó, hogy meg tudjuk tartani a vidéki kultúrörökséget, és ezzel kapcsolatban várunk önöktől egyértelmű válaszokat. Herzlichen Dank. Als nächster... Köszönöm szépen. Következő hozzászóló két percben Kapulos Santos úr presidente caras e caros colegas representante do Köszönöm szépen. A tanács képviselőjétől szeretném megkérdezni, hogy hogyan próbálják biztosítani, hogy megfelelőképpen tovább folyhasson a mezőgazdasági tevékenység. Mindenképpen el kell kerülnünk mondjuk az erdőtüzeket, a talaj előregedését és számos más mezőgazdasági problémát. Ezért is beszélünk a KAP reformjáról. Amikor KAP reformról beszélünk, akkor gyakorlati kérdésekről kell beszélnünk. Mindannyian egyetértünk arról, hogy a KAP reformja szükséges, de azt még nem tudjuk, hogy az új kritériumok, a talajjal és az éghajlattal kapcsolatos kritériumok milyen hatással lesznek majd a mezőgazdasági területeken gazdálkodó termelőkre nézve. Tehát ezeket az új kritériumokat még meg kellene vizsgálni, hogy tudjuk, hogy a tagállamokra milyen hatással lesznek ezek. A konkrét kérdésem az a tanács irányába, hogy meg tudják-e adni a megfelelő információt arról, hogy ezeknek az új kritériumoknak milyen hatásuk lesz. Egyébként pedig szeretném emlékeztetni a tanácsot arra, hogy körülbelül egy hónap múlva a parlament szövege is elkészül majd ebben a témában és hogyha nem kapjuk meg a megfelelő információt a tanács részéről az új kritériumokkal kapcsolatban, akkor mi se tudjuk elvégezni a munkánkat. Tehát a mi felelősségünk a jelentés elkészítése, de ehhez egyértelműen szükségünk van arra, hogy a tanács mondja meg, hogy a részletes információt mikor adja át nekünk. Obrigado, senhor. Köszönöm szépen. És most két percben Nikolson úr kap szót. Köszönöm szépen. A hátrányos helyzetű területekkel kapcsolatos rendszer nagyon fontos. Észak-Írországban például a, a, a műveltelet 60%-a minősül ilyennek. A, ezzel kapcsolatos támogatások éppen ezért a gazdálkodók számára rendkívül fontos. A rendszert természetesen ki kell igazítani, a kritériumokat is módosítani kell, de így nagy körültekintéssel kell eljárni. A jelenlegi javaslat szerint a jogosult területek összessége elveszítené ezt a státuszt az Egyesült Királyságban. Én különösen agasztónak tartom, hogy a még a termékenyebb talajok is bekerülhetnek ebbe a rendszerbe. A bizottság szerintem nem végzett kellően megbízható hatás vizsgálatot a módosítás következményeire vonatkozóan. Szeretném, hogyha egyenlő feltételek érvényesülnének minden tagállamban, és ez a rendszer számolna mindenféle természeti hátrányos természeti adottsággal. És egy ilyen felülvizsgálat nagyon hátrányosan érinthetné a mezőgazdaságot, például ott, ahol én képviselem a választókat. Annak érdekében, hogy a hátrányos, a kedvezőtlen helyzetű térségek rendszerét meg tudjuk tartani, mindenféleképpen úgy kéne a kritériumokat figyelembe venni, hogy azok ne sodorják veszélybe a gazdálkodókat. Ki áll a kapreform mögött? A bizottság vagy a számvevőszék? Úgy tűnik, hogy itt a bizottság minden lépését kritika éri, de a kedvezőtlen térségű területekkel kapcsolatos támogatási rendszer kritikája végül is a számvevőszékre üt vissza. Elnök, köszönöm szépen, és most két percben Lyon úr következik. Uh, thank you, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Skóciában 85%-a a gazda, gazdálkodóknak uh, hátrányos területnek uh, minősül, és ezért nagy várakozásokkal ezt újfajta térképezési gyakorlatot. Skóciában vannak olyan területek, amelyek nem tartoznak majd ezen területek közé az új kijelölés miatt, viszont a bizottság ezt nagy részt orvosolta a talaj nedvességtartalma miatt, ezt figyelembe vették, és ezért ezért korábban voltak problémák. A kele, Skócia keleti területén is fel lehet ismerni azt, hogy nem igazán előnyös területek vannak. Az Egyesült Királyság tudta, hogy hogyan fog ez kihatni ezekre a területek ez a változás. Ugyanakkor számos más országban, hogy ezt már hallhattuk, ezeket a változtatásokat megpróbálják titokban tartani, és a parlamentnek sem adják meg az információkat a bizottság részéről. Hogyan tudjuk azt meg, hogy ezek az adatok tényleg helyesek-e, hogyha nem kapjuk meg ezeket az adatokat? Ez mindenképpen elvi kérdés, és társjogalkotóként az Európai Parlamentnek ugyanazt a hozzájutást, hogy az információt kell megadni, mint amit a bizottság, illetve a tanács is megkap. Az országoknak meg kell adniuk ezteket az információkat, hiszen a parlament előtt is át kell haladni ennek a jogalkotási folyamatnak. Minden olyan információ, ami a kapra vonatkozik, azt meg kell osztani az Európai Parlamenttel, úgy, hogy megosztják a bizottsággal és a tanácssal, és Köszönöm szépen, mondja az elnök. A tanács nevében Bockov úr következik. Øh, øh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Miniszterasszonyunk, aki az élelmezéssel és a mezőgazdasággal foglalkozik, sajnos a mai napon nem lehet jelen, ezért én fogok válaszolni a kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező területekre vonatkozó két kérdésre. A bizottság részletesen foglalkozik az új talajjal és éghajlattal kapcsolatos kritériumok hatásaival. Nyolc ilyen új kritériumról van szó, és a bizottság már felkérte a tagállamokat arra, hogy készítsenek el részletes térképet ezekről a zónákról. Itt tehát azokról a zónákról van szó, amelyek támogatást kaphatnak a kedvezőtlen természeti adottságok miatt. A szimulációkat a tagállamok már elkezdték az új kritériumok felhasználásával kapcsolatban. Nagyon sokan azt kérték, hogy ezeket a részletes térképeket meg lehessen tekinteni. Hát azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ezek még nincsenek teljes mértékben készen. Maguk az új kritériumok, a nyolc új kritérium a CAP reform szerves részét képezi. Az új biológiai és fizikai kritériumokkal kapcsolatos információink egyelőre még nem nyilvánosak. Egyetértek a kérdés megfogalmazóival, mert mi is úgy véljük, hogy a bizottsághoz benyújtott adatokhoz hozzá kellene, hogy férjen a tanács és a parlament is, annak érdekében, hogy ki lehessen választani azokat a térségeket, amelyek kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkeznek, természetesen a mezőgazdaság szempontjából. Tudomásom szerint minden egyes tagállam elküldött már előzetes információt, illetve előzetes térképet a kilenc talajjal és éghajlattal kapcsolatos kritérium esetében, illetve nyolc kritérium, bocsánat. Ezekből az előzetes térképekből is megtudhatunk már nagyon sok hasznos információt az új kritériumokkal kapcsolatban de valóban nagyon fontos, hogy a szimuláció keretében elkészített térképekhez hozzáférjen a tanács és a parlament is. Egyelőre azt tudom elmondani, hogy a tanács sem férhet hozzá ezekhez a térképekhez. Ezek a térképek a tagállamok tulajdonát képezik, és csak akkor lehet majd ezeket nyilvánosságra hozni, hogyha a tagállam konkrétan meghatalmazza a bizottságot arra, hogy a bizottság betekintést engedjen a tanácsnak és a parlamentnek ezekbe a térképekbe. Tehát a tagállamok külön engedélye nélkül ebbe nem lehet belenézni. Jelenleg 12 tagállam már engedélyezte a bizottság számára, hogy a rájuk vonatkozó adatokat és térképeket meg lehessen mutatni a tanácsnak és a parlamentnek. jövő hétfőn az Agri szakbizottságban, április 23-án meg is lehet majd tekinteni erre a 12 tagállamra vonatkozó részletes térképeket. Ezek után egy kicsit furának tartom, hogy azzal a kritikával élnek itt a kollégák, hogy nem eléggé átlátható a rendszer. A legutóbbi április 16-i ülésen arra ösztönöztük a tagállamokat, hogy nyissanak, és hogy akik eddig nem adtak lehetőséget a nyilvánosságra hozatalra, most adják meg ehhez az engedélyeket. Úgyhogy várjuk, hogy a 12 tagállamon túl a többiek is megengedjék, hogy betekintést nyerjen a tanács és a parlament ezekbe a dokumentumokba. Így láthatjuk majd, hogy az újonnan javasolt biológiai és fizikai kritériumok milyen hatással lesznek majd a tagállamok életére. Tehát mivel én magam még nem láttam ezeket a térképeket, ezért nem tudok további információt közölni ezekkel kapcsolatban. Hogyha van valakinek még részletesebb kérdése, akkor jó lenne, hogyha itt a parlamentben majd az Agri szakbizottságban mondaná el ezt a kérdést 23-án hétfőn. Köszönöm, és akkor most a frakciók részéről Először is a néppárt képviselője kap szót, Dorfman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, a kedvezőtlen adottságú térségek kijelölése gyakorlatilag nem egy rossz vicc. És az a benyomásom, hogy a mostani vita a helyzeten nem javít. A tanácstól most azt hallottuk, hogy a tagállamok és a tanács teljesen másképp látja a helyzetet. Körülbelül két évvel ezelőtt fogadtuk el a jelentésemet, itt számos dolgot javasoltam, ami ma is elhangzott, és ebből semmi nem került át a bizottság reform javaslatába gyakorlatilag nem tudjuk, hogy ez az új kijelölés mit fog majd hozni, milyen új térségek esnek ki, milyen új térségek kerülnek be a rendszerbe. És elképzelhető, hogy a kijelölés jobb lesz a mostanihoz képest. Lehet, hogy egyes tagállamban bizonyos területek százszázaléki ig kedvezőtlen adottságúnak fognak minősülni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ha a javasolt nyolc kritériumot nézzük, ebből nem mindegyik támogatandó. Teljesen abszurd, hogy a szimulációs eredményt a parlament még nem kapta meg, nem ismeri, és ebből nem tudunk, nem tudta talán sem kihátrálni. Az egyes kritériumokat kell módosítani, de hogyan lehet ezt megtenni, ha nem tudjuk, hogy ez milyen eredményekkel fog járni. Hiszen ez az egész játék végül is arra megy ki, hogy a tanács azt állítja, hogy a parlament ehhez az új kijelölési formához járuljon hozzá. Tehát a tanács képviselőjét én arra kérem, hogy az átláthatóságot valósítsuk meg, és a parlament számára tegyük lehetővé, hogy elvégezze a munkát és ez egyaránt szolgálja a tanács, a bizottság, illetve a gazdálkodók érdekeit. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, és akkor a szocialista frakció nevében De Castro úr kap szót két percben. Presidente, onorevoli Elnök úr, kedves kollégák! Azok az adatok, amelyek a szimulációból ö, származnak, azokat jó lenne, ha ismerhetnénk. A hogy eh, ezt a nyolc kritériumot valóban már tudjuk határozni, és a parlamentet valóban tájékoztatni kell ezekről. A parlament társjogalkotó, de ezzel kapcsolatban egy kis eh, bizonytalanság van. Úgy tűnik, hogy a tanács és a bizottság nem értette még azt meg, hogy egy demokratikus forradalom zajlott le a Lisszaboni szerződés óta nem lehet belünket kihagyni, nem engedhetjük azt meg, hogy legyenek különbségek az intézmények között, hogy az egyik intézmény megkapja az információt, a másik pedig nem. Tehát mindannyian egyenlő szinten vagyunk a tárgyalások során, és tudni szeretnénk azt, hogy a bizottság milyen kritériumokat javasol. A tanácsnak és a bizottságnak be kell bennünket vonnia, és ez azt jelenti, hogy az adatokat is meg kell adni. Az, hogy bizonyos tagállamok ellenzik ezeket az adatokat, illetve azt, hogy ezt átadják az Európai Parlamentnek. Tehát mindenképpen átlatatosságra van szükség. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászólunk az ALDE nevében két percre Reimers asszonyi a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanács, kedves kollégák! Eléggé megdöbbentő az, az, hogy most döntenünk kell a kap jövőjéről, viszont nagyon fontos döntési kritériumokat nem kapunk meg. Semmi nem szól amellett, hogy újonnan kijelöljék a hátrányos helyzetű területeket, és kevesebb kritériumokat is alkalmaznának. Ha csak 8 kritériumot alkalmaznak, akkor nem lehet az, hogy a parlamenttől elvegyék az ellenőrzés lehetőségét, hogy megnézzük azt, hogy tényleg jók-e ezek a kritériumok. Ahhoz, hogy újra felosszuk a kedvezetlen helyzetű területeket, ahhoz látnunk kell, hogy az 8 kritériumok 8 kritérium tényleg megfelelő-e. Azt mutat, ez mindez azt mutatja, hogy az Európai Parlament e, társjogalkotói szerepét nem veszik e, komolyan. Én kétlem azt, hogy 8 kritérium alapján tényleg meg lehet határozni a kedvezőtlen területű, kedvezőtlen sajátosságú területeket. Sokkal fontosabb például az, hogy milyen a piachoz való hozzájutás, az infrastruktúra, és különböző kritériumok összességéből alakulhat ki a területek kijelölése. Én személy szerint azokhoz csatlakoznék, akik a hátrányos területeket szeretnék kivenni a KAP reform jelenlegi vitájából. Köszönöm szépen. Frau Kollégin. Köszönöm szépen, kolléga. A zöldek részéről másfél perce. Smith úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, skótként, szociáldemokraták között Szeretnénk nagyon konstruktív és barátságos lenni, de azt hiszem, hogy zavarban vagyok az ön nevében is. Egy olyan helyzetet véd, amely védhetetlen, és ez egy különleges helyzet számunkra, jogalkotókra, hogy védenünk kell az amerikai elnököt. A kedvezőtlen helyzetű térségek nagyon fontos területek. Skóciában 85% a területeknek kedvezőtlen helyzetű térség, és a gazdálkodóink számára sokkal fontosabb, mint maga a kap. Úgyhogy ez fontos, ez nem egy másodlagos kérdés. Nagyon fontos arra, hogy a környezetet hogyan védjük és hogyan termelünk élelmiszereket Európában. Skóciában elvégeztük a munkánkat, és pontosan 622 négyzetkilométert vesztünk most, és szerettünk volna nyerni ezzel az új reformon, hát szeretnénk tájékoztatást kapni, és szeretnénk a skót kormány megkapni az adatokat. Az az elképzelés az, hogy mindenféle információ nélkül kell döntenünk itt a házban, ez egyszerűen elfogadhatatlan. És nem egy olyan alap, amely alapján tehetnénk bármit is. Úgyhogy a Dorfman jelentése kapcsolatban is mondtuk, nem elégséges ez az információ, és ezen információk alapján nem folytatom a munkát. Kérjük az információt, köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a konzervatívok részéről egy percre Wojciechowski úr. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedik, akkor én is csatlakoznék azokhoz, akik a mappingről beszéltek, valóban szükségünk van arra, hogy a kritériumok rendelkezésre álljanak. És ha már a kritériumoknál tartunk, el kell, hogy mondjam azt is, hogy ezek, ezen kritériumoknak mindenképpen figyelembe kell venni a talajminőséget, ahogy azt Nicholson úr is említette. Egy másik fontos kritérium kell, hogy legyen a hátrányos helyzetű térség meghatározásánál, az is, hogy mennyire uh, munkaerő intenzív a termelés. Például a uh, hegyi régiókban, magas hegyi régiókban uh, roppant munkaintenzív a termelés, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem fo- Tehát ezen fő kritériumok alapján kell eljárni, ezeket mindenki figyelembe kell venni. Köszönöm. Egy percre. A GUE részéről Enan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. az a szükséges feltérképezés, ami ahhoz kell, hogy a különböző zónákat, a legkedvezetlenebb feltételű zónákat kijelöljük, nagyon fontos a kap szempontjából. Az Európai Parlament az egyetlen eh, legitim, eh, illetve az Európai Unió az egyetlen legitim demokrácia ebben a térségben. Nekünk kell ezt a felül, felügyeletet eljárni. Józan észre van szükség, eh, hogyha az unió területén kiegyensúlyozott helyzetet szeretnénk létrehozni. Felül megújuló lokalizált forrásokat kell használnunk az éghajlatváltozás elleni harcban, hogyha megkívánunk felelni állampolgáraink táplálkozási igényeinek, és ennek érdekében részletes térképekre van szükség a mezőgazdasági hasznosítású területekről, ez elkerülhetetlen, ezt még egyszer szeretném megismételni. A kap nem spekulatív piac, hanem civilizációs kérdés, amely az élet minden területére kiterjed. Köszönöm. Egy percre Dodds asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokan elmondták már, a KTAT nagyon fontos, nagyon fontos Észak-Írországban is, már hallottuk, hogy a földek 70%-át érinti ez Észak-Írországban. Mi azt, jelen, azt reméltük, hogy végre megérthetővé teszi ez a vita a rendszert. Ezt nem tette meg. Miniszter úr, ö, engem kétségbe egy zavarba hoz, hogy ilyen részleges információval jött el ide, és el kell, hogy mondjam, hogy ez egyszerűen nem elég. Az észak-ír farmereknek tudniuk kell, hogy mik lesznek az úr, új kritériumok, milyen hatásuk lesz. Ha jól tudom, a jelenlegi területek, amik tatok, ezek már többé nem lesznek azok. Ezen kívül Észak-Írországban a regionális rugalmasságra is szükségünk van, hiszen nem tudjuk, hogy ha az új határokat hogy jelöljük majd ki. Ezen kívül a kezdéshez is segítségre van szükség, jelenleg ez 2014 eleje, és utána kell kidolgoznunk a rendszert, ezt mind-mind figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy egy perc 60 másodpercből áll, úgyhogy két percre jár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt tanács! ami a hatásokat illeti. Ez igazából kabaré anyag ez az egész vita, ha nem lenne olyan komoly a helyzet. A bizottság és a tanács mindig azt mondják, hogy nem férhetünk az az információkhoz a parlament részéről. Egyszerűen nem értem, mert mi mindig azt hitt, értem, hogy az európai tagállamok adják az európai tanácsot, de ez a titkosság, hát akkor kire vonatkozik, egyszerűen nem értem. A bizalomépítő intézkedés számomra azt jelenteni, hogy azok a tagállamok, akik az Európai Bizottság munkáját segítik, kapják meg az információt, de nem tudom, most, most egyszerűen elfogadhatatlan a helyzet. Én úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatának a hátránya nem a fizikai határok, hanem az, hogy az Európai Unióban nem szabad mindent ennyire harmonizálni, hiszen az Európai Uniós tagállamok nagyon eltérnek egymástól. Én azt szeretném, hogyha ezt a problémát még egyszer nyugodtan, időhatárok nélkül, nyomás nélkül megbeszéljük. Ez azt jelenteni, hogy nem a kap keretében, hanem egy külön jelentés keretében. Pontosan azért, mert ennyire átláthatatlan a helyzet, és mert nem szabad, hogy ez a téma kis témaként elveszen a kapreform tengerében. Nem arról van itt szó, hogy kinek van igaza. Arról van szó, hogy mi történik a gazdákkal, a családjaikkal, a bevételeikkel. Erre időt kell fordítanunk, hogy rendesen megvitassuk ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kolléga. Kék kártya Kún úrtól. Elfogadja? Kérdés? Igen. Kún úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jár kolléga. Egyetért, hogy a kritériumok rendszere, amit az Európai Bizottság felállított, ez az egész rendszert felborítja? Ha jól értettem, ön Mecklenburgban valamikor gazdaként dolgozott fiatal korában. Tehát most pedig csak 20 pontot kaphatna, pedig ezek tényleg hátrányos helyzetű területek ott. Akkor most mit gondol? Pont a mi gazdáinkra hogy hatna ki ez az új rendszer? Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Hát lehet, hogy ez az oka annak, hogy ilyen titkosak ezek a dolgok, mert egyszerűen olyan eredmények kerülnének napfényre, amit józan ember nem tud elfogadni nem tudom, ugyanazokról a feltételekről és értékpontokról van szó az egész régióban, mégis a régió fele most egyszerre nem minősüktatnak. Én ezt nem értem egyszerűen, hogyha a tagállamok félnek attól, hogy betekintsük a kártyáikba, akkor nem tudom, hogy hogy lehetne tovább haladni. Én átláthatóságot követelek ez ügyben. Elnök, köszönöm szépen. Egy percre. Garcia Perez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégáim többségéhez hasonlóan én is elismételném, hogy a parlament követeli, hogy minden információt megkapjon munkája elvégzéséhez a legnagyobb, legjobb színvonalon, ilyen nehéz helyzetben és nagyok a bizonytalanságok is ebben az ágazatban, már ami a közös agrárpolitika reformját illeti. Másodszor pedig 2010 májusában ez a parlament véleményt fogalmazott meg erről a kérdésről, a kedvezetlen helyzetű térségekről, és azt állapítottuk meg, hogy a kizárólag biofizikai kritériumok nem megfelelőek az Európai Unió egészére. Még egyszer elismétlem tehát, megragadom ezt az alkalmat, hogy gazdasági, társadalmi szempontokat is vegyünk figyelembe. Vannak olyan vidéki régiók az Európai Unióban, amelyek az elnéptelenedés miatt gyakorlatilag megszűnnek tevékenységet végezni, és éppen ezért ezt a kritériumot is figyelembe kell venni. Köszönöm. Egy perc, 30 másodperc, A. Ward úr. Köszönöm, elnök úr. A hátrányos helyzetű régiók kérdése különösen fontos az európai gazdálkodók számára, hiszen a megművelt erület több mint fele esik ebbe a kategóriába. Írországban hátrányos helyzetűnek minősül a, a termőterület közel 75%-a. Különösen fontos tehát ez hiszen közel több mint százezer ír gazdának könnyíti meg az életét, különösen az írországi sajátos klimatikus viszonyokat figyelembe véve. Hiszen ezekben a régiókban működő gazdálkodó gazdák különösen nehéz körülmények között kell, hogy megéljenek, ugyanakkor számos szempontot figyelem, figyelmen kívül hagynak, ezért fontos, hogy a kettes pillérben az LFA, a kevésbé eh, előnyös helyzetű régió eh, státuszában a szubszidiaritás elvét eh, fenntartjuk, és rugalmasan használhatják a meglévő kritériumokat a tagállamok úgy, hogy a saját gazdáiknak ez megfeleljen, és a vidéki területek igényeihez igazítsák. A térképek elkészítésével és benyújtásával késnek egyes tagállamok és régiók, illetve egyes adatokat nem adnak meg. Ugyanakkor ezen területek meghatározása eh, bizony nem könnyű, problémás. Talán az Európai Bizottság tudná jelezni azt, hogy hogyan segítik a tagállamokat ebben, hogy felgyorsítsák ezt a folyamatot. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat... Köszönöm. Egy percre Hoizling úr. Kedves kollégák, ez a parlament teljes figyelmen kívül hagyása, ezt nem szabad, hogy megengedjük. Ennek megfelelően kell reagálnunk. Valamiről döntenünk kellene, aminek a hatásait nem ismerjük. Hát ez egy igen furcsa játékocska. Ezen kívül Németországban különösen fontos a helyzet. A kormánytól nem kapunk térképet, viszont a gazdák szövetségét igen, hát mi történik itt, nem szabad, hogy ezt elfogadjuk ezen kívül. Egységes kritériumokra van szükség Európában. Az, hogy a biológiai, fizikai kritériumok elegendőek-e, nem tudom, inkább szocioökonomiai kritériumokra kellene koncentrálnunk. Persze ehhez több munkára van szükség, nem lehet csak egy európai térképet beterjeszteni, és akkor ugyanolyan kritériumok alapján mutogatni rá. Jövő héten és utána is nyilvános és átlátható vitát kell folytatni, nem zárt ajtók mögötti. Ez elfogadhatatlan. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig egy percre Görling asszony. Thank you, Mr. President. Köszönöm. I speak on this subject today on behalf of... Nagyon sok gazdálkodó nevében beszélek Dél-Kelet-Angliából, akik most szeretnének egy megélhetést nyerni a tevékenységükből. A gazdálkodóknak a támogatása sok előnyel jár, fenntartható lesz a táj kezelése, és több százezer embernek a megélhetése biztosítható lesz. Az új kappal kapcsolatos tárgyalás Demoklész kardja kint függ a farmerek feje fölött, már most is nagyon nehéz helyzetben vannak, ezért elfogadhatatlan, hogy a bizonytalanságot tovább fokozzuk azzal, hogy a tagállamok nem tudják a kötelezettségeiket teljesíteni ezen a területen. A mezők kapacitásának a szempontját is figyelembe kell venni, és még nagyon sok más szempontot, hogyha valamilyen hitelességet szeretnénk megtartani, lehet, hogy túl távol vagyunk a gazdáktól, de én ismerem őket, és nagyon fontos számukra, hogy megkapják a megfelelő információt, és a választóit megfelelően képviselje ez az intézmény. Köszönöm. Két percre Patraon neves asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács és a bizottság azt mondta, hogy gondoljuk át még egyszer az elefék helyzetét, és az ezekhez kapcsolódó fizikai kritériumokat. De ahhoz, hogy ezt a folyamatot lefolytathassuk, konkrét információkra van szükségünk. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy amikor az új kapról döntünk, tudjuk, hogy milyen információkról beszélünk. Az európai modell csak így lehet felállítani. pozitív diszkriminációról beszélünk annak érdekében, hogy a mezőgazdaságot fellendítsük az EU-ban. Annak érdekében, hogy a vidéki életet fellendítsük, és hogy megakadályozzuk, hogy elvándoroljanak az emberek a városokba. Tehát a kapott információk adat alapján, amit a tagállamoktól kaptunk, döntenünk kell, de ehhez a szubszidiaritás elve alapján részletes adatokra van szükség, nem csak biofizikai kritériumokra, hanem gazdasági kritériumokra is, kiigazított értékekre, a különlegességeket figyelembe véve, hiszen minden régió eltér a többitől. Ezen kívül az összesített biofizikai kritériumokat, a földminőség éghajlat, izoláció, kilométerben számolt távolság, ez mind-mind fontos. És ezt mind együtt kell figyelembe vennünk. Sajnos a bizottság egyszerűen nem, veszi figyelembe, nem vesz figyelembe bizonyos kritériumokat, például az, azt, hogy bizonyos területek mennyire izoláltak. Azt, hogy ezek a területek mennyire elhatárolódnak a mm, szolgáltatásoktól. Például Portugáliában az Európai Unió nyugati részén vannak ilyen területek, ezek ultraizoláltak, Madeira is például. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a következő hozzászóló. Egy percre. Tabajdi úr. Vielen Dank. Kedves kollégák,

ezért teljesen egyetértek dorfmann jelentéstevő úrral valamennyi kollégámmal hogy szégyen az amit az európai tanács és a jelen nem lévő európai bizottság csinál. köszönöm a figyelmet. Köszönöm Ashworth úr, egy Szeretném az aggájaimat kifejezni a bizottsági javaslatok következményeivel kapcsolatosan, vagyis hogy a eh, kedvezőtlen helyzetű térségeket újra jelöljék ki. Az Egyesült Királyságban ezek a legszebb és a leggazdagabb, biológiailag leggazdagabb részei az országnak, de ezek olyan térségek is, amelyek a legkiszolgáltatottabbak, és ezek a térségek, ahol a közös mezőgazdasági politika támogatása alapvető életfeltétele a gazdák megélhetésének. Ezért nagyon részletes végrehajtási szabályokra van szükség, ezért a bizottságot a következőkre biztatnám. 50%-os standard kvalifikációt fogadjanak el az UA határértékekre. A kettő, a leg kisebb legyen az administratív egység, hogy legjobban visszatükrözze ez a térség mezőgazdasági lehetőségeit, harmadszor pedig legyen egy rugalmasság, figyelembe véve a természetes hátrányokat és a biofizikai feltételeket. Köszönöm. Köszönöm. Hát Most pedig két percre. Szilvesztri szúr, tessék. Per evitare la desertificazione e Elnök úr, Azért, hogy megtartsuk ezeknek a területeknek a teljes gazdagságát, a bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy nagyobb támogatást adjanak azoknak a gazdáknak, amely, akik olyan területen dolgoznak, amelyek hátrányos helyzetűek. Körülbelül 5%-ról beszélnek a költségvetés százalékában, mint a kapsz, költségvetés százalékában az egyes célkitűzésre, de ez nagyon nehéz a gazdálkodóknak, nem tudják meghatározni, hogy mi egy kedvezetlen helyzetű térség, és megvan az a kockázat, hogy nem tudunk kialakítani egy érthető és észszerű definíciót a gazdák számára vagy az adófizetők számára. A határértékek túlságosan merevek, és a definíciók nem jutatnak el minket a célhoz a 68-as szabály is kétséges, és a verseny torzulást is el kell kerülni. Valamilyen korlátozásra nyilván szükség van, és Olaszország déli részében különböző terményeket termelnek, illetve van itt szőlő is ezeknek történelmi jelentősége is van, illetve ökológiai jelentősége is. Beavatkozásra van tehát szükség, hogy a talajerózió megszűnjön, illetve a vízforrások biztosítottak legyenek. Nagyon körültekintőnek kell tehát itt lennünk. 53 különböző típusú Oliva, bogyót termelnek ebben a térségben. Nem mindegyik a legkiválóbb minőségű, de a biodiverzitást is figyelembe kell venni. Vagyis mindezeket a tényezőket összességében kell tekinteni, fizikai, biológiai és egyéb kritériumokat, amelyek a termelés befolyásolhatják. Most pedig egy persze Kádenbach asszony, elnök úr, soros elnökség, el tudom képzelni, hogy nem esett önöknek jól, hogy ma el kellett ide jönniük, de jelenleg esélyt kell adni a jövőnknek arra, hogy ez a ház a tanácssal tárgyalhasson. És én azt hiszem, hogy egy olyan atlasz, amely a biofizikai kritériumokat figyelembe veszi, ez lehet jó iskolai oktatási célokra, de nem elég a háznak ahhoz, hogy a jövőbeni kapot meghatározza. Határozottan a szocioökonómiai helyzetet is figyelembe kell venni, és a régióknak végre a rurális területeknek lehetőséget kell adnunk. A számok csak önmagukban nem hozhatják meg a döntést helyettünk felejtsük már el végre a térképeket és az atlaszt, hanem egy olyan térképet hozzá, hozzunk létre, amely a szocioekonomiai kritériumokat is figyelembe veszi. Köszönöm. Elnök, két percre, tesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A kifizetéseket illetően nagyon fontos a gazdák és az érintett területek számára ez a téma. Ez egy sikertörténet egyébként az Európai Unió mezőgazdasági politikájában. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a biodiverzitást megőriztük az Európai Unióban, és hogy az embereknek munkahelyeket teremtettünk. Így perspektívát nyújtottunk ezeknek az embereknek. Ezért aztán érthetetlen számomra, hogy a bizottság és a tanács ezzel az érzeken kérdéssel hogy bánnak. Hogyha megnézzük ezt a nyolc biofizikai kritériumot, akkor ez azt jelenti, hogy új igazságtalanságokat valósítunk meg, amelyek sokkal rosszabbak, mint a jelenlegi rendszer. Egy olyan rendszert, amely csak problémákat rejt magában. Németországban 2,8 millió hektár esnek ki a jelenlegi rendszerbe, és újra csak 1,2 millió hektár terülne velem. Beszéltem gazdákkal, megdöbbentek, hogy mi most egyszerűen az elefék kategóriába tartozunk. Franciaországban olyan területek is beleesnek, ahol a legmagasabb az jövetelem havonta. Hát ez az egész nem áll össze nekem. Nem értem. Van a Lisszaboni szerződés. Pontosan azért állítottuk össze, hogy mi, mint házjobb javaslatokat tehessünk. Én csak annyit tudok ehhez mondani, hogy most már a bizottságot és a, a tanácsot nyomás alá kell helyeznünk, hogy megértsék, hogy a Lisszaboni szerződést be kell tartaniuk. És ahogy Jár kolléga is mondta, gyakorlatilag kabaré ez az egész ügy. Ezért azt mondanám, a bizottság területét, ahol a tanács és a bizottság székel, hiszen az információk 60%-át visszatartják, nevezzük ki kedvezőtlen természeti adottságú térségnek. Elnök, köszönöm szépen. Két percre Kalinowski tessék. köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. A bizottság és a tagállamok szerették volna egyértelműen meghatározni, hogy melyek a hátrányos helyzetű vagy <clears throat> kedvezőtlen adottságú régiók. Ugyanakkor sajnos messze nem ideális a helyzet. Nem látom annak jelét, hogy megfelelően racionálisan viszonyulnának ehhez a helyzethez. A települések határait nem veszik itt figyelembe, illetve a külön Lengyelországban például az átlag mérete egy gazdaságnak 12 ezer hektár. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a különböző tagállamokat így nem lehet majd összevetni. Vannak nagyon homogén területek, ahol a, a talajminőség eh, igen hasonló, aztán máshogy pedig eh, teljesen eltérő lenne a helyzet. Van ez a híres eh, hírhet 66%-os kap határ, amely a kifizetés életbe léptetné, ugyanakkor ez túl magas, hiszen így ebből a definícióból túl sok terület kiesne, és a gazdák így nem lesznek képesek arra, hogy tovább gazdálkodjanak. Tudományos bizonyítékkal rendelkezünk arra, hogy egyes jó néhány területen egész egyszerűen bármiféle mm, gazdálkodás életképtelen pénzügyi támogatás hiányában. Köszönöm. Wir kommen nun zu den Rednern. Köszönöm. Kecsdián spontán hozzászólások. Egy percre. Ferhány asszony. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt tanács. A bizottság nincs itt sajnos. Egyébként én ezt tisztelet kifejezéseként szerettem volna tőlük látni. Nos, én nagyon figyelmesen követtem a vitát, hiszen érint minket is a kritériumoknak az egységesítése az elefék területén, hogy jogos-e. Nos, ahhoz, hogy megfelelő döntést hozhassunk, ahhoz nincs elég információnk. Először is végeztek hatástanulmányt. Ahhoz, hogy a gazdák felé válaszolhassunk, nem csak biofizikai, hanem szocioökonomiai kritériumokra is szükség van. Ezért elvárom a bizottságtól, hogy elég időt szenteljen ennek a kérdésnek, ne a kapreform felett keretében foglalkozzon vele, és újra tanácskozzon a kritériumokat illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pendergast asszony. Thank you. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Nagyon fontos hogy az egyik biofizikai kritériumot megfelelően megvizsgáljuk, a földnedvesség tartalmát. Írországban ez nagyon fontos szempont az éghajlatváltozás miatt a saját régiómnak bizonyos térségeit is érinti ez a jelenség. Kérdés, hogy biztosítható-e a kifizetések teljesítése a jelenlegi térkép alapján a gazdák számára természetesen ez nagyon fontos kérdés, és várják a választ. Dankeschön, Frau McGuinness, bitte. McGuinness asszony. Dankeschön. Um, we didn't get clarification from... Nem kaptunk a tanástól pontosítást, de több tagállamnak van már ilyen információja de úgy tudom, hogy 20 tagállam kapott tájékoztatást, 12 pedig ezt kész megosztani velünk zárt ajtók mögött. Úgy gondolom, hogy ez nagyon kényes politikai kérdés. Akik az eredeti kijelöléseket ismerik, ők tudják, hogy miért, de enélkül az információ nélkül a parlament nem dönthet a kedvezetlen feltételű térségekről, Úgyhogy arra biztatnám a tanácsot, hogy ne mondják a parlamentnek, hogy a bizottságtól kérjük ezt az információt, hanem kérjük meg a tanácsot, hogy egységesen lépjen fel, és adja át ezt az információt haladéktalanul. Meghallgattam a kollégák aggájait a többi tagállamból, és úgy látszik, hogy eléggé egységesek ezek az aggályok. A kifizetések nagyon lényegesek a, ezekben a térségekben a gazdálkodók túléléséhez, úgyhogy csatlakozom az előző kérdésekhez is. Kollégén, Frau Manna. Manner asszony. Kiitoksia, arvoisa puhemies. LFA-tuki on erittäin tärkeä. Köszönöm, elnök úr. A európai mezőgazdaság sokszínűségének fenntartása szempontjából különösen fontosnak ítéljük a kedvezetlen helyzetű térségek kijelölését, hiszen olyan régiókról beszélünk, amelyek saját hibájukon kívül különösen nehéz körülmények között kell, hogy folytassanak gazdálkodást. Ó, Finnországban van, ahol még egy méteres a, a hó, máshogy pedig már teljes nyári kánikula uralkodik Európa déli részén. Európa sokszínű, Európa mezőgazdasága egyaránt. Ezt kell megőriznünk, ehhez nyújthat segítséget a kedvezőtlen helyzetű térség eh, státusz, azonban itt jó néhány szempontot figyelembe kell venni, nem csak szigorúan gazdasági szempontokat, ezen kívül eh, figyelembe kell venni az első pillérbeli szempontokat is. Az is fontos, hogy átlátható legyen ez a folyamat, és a parlament pedig tudja, hogy eh, hogy néznek ki ezek a térképek. Ferreira úr, nem tudott itt lenni a hozzászólásokkor, úgyhogy most öni a szó. Eh, köszönöm szépen, ahogy ön is tudja, elnök úr. Két percem van erre? Két percig beszélhetek? Obrigado. Igen, köszönöm szépen, hogy megerősítette. Először is Szeretnék általános észrevételeket tenni. A kedvezőtlen helyzetű térségek meghatározása 2005-höz képest biológiai, fiziológiai, fizikai feltételek alapján történik, és különböző szempontokból az Európai Unió megtagadja azt a támogatást, amire számítanak a a gazdálkodók. A jelenlegi definíció csak biofizikai szempontokat vesz figyelembe, de társadalmi-gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni, és a jelenlegi igazságtalanságot, méltánytalanságot orvosolni kell, hiszen ez az aránytalanság jelen van most is, ezt nem szabad tovább rontani. Vannak gazdasági mutatók, illetve a sivatagosodással kapcsolatos mutatók. A bizottság a biofizikai szempontokra összpontosít, de meg kell határozni, hogy melyek ezek a biofizikai tényezők, erre a szakértő, ezt a szakértőkre kell bízni. De nincsen olyan portugál szakértő, aki részt venne ennek a panelnek a munkájában, gyakorlatilag nagy tagállamokról egyszerűen megfeledkeztek, vagyis még rosszabbak lesznek a feltételek. Nagyon összetett ez a kérdés, vagyis hogy egy egységes definíciót alkossunk. Bizonyos gazdákat előnyben fogunk részesíteni, másoknak még nagyobb kárt okozunk. Méltányos garanciára van szükség, hogy a pénzeket igazságosan osztjuk ki, és az élelmiszerellátásban szuverenitásra van szükség. Polesco. Nikolescu úr. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații... Köszönöm, elnök úr. Csak néhány megjegyzésem lenne, hasonló módon az előttem szólókhoz. Először is úgy gondolom, hogy a megújult közösségi agrárpolitikát nem tudjuk végrehajtani akkor, hogyha a kedvezőtlen adottságú térségekre vonatkozó kritériumok nem világosak. Nem tudunk olyasmit elfogadni, amit nem ismerünk. Pedig a parlamentnek kell a, a meghozott döntést elmagyarázni a szavazópolgároknak. Ha nem átlátható módon hozunk ilyen döntést, az nem lesz legitim, és természetesen ezt megkérdőjelezik majd. A szimulációk eredményét várva az Európai Bizottságnak egy újabb javaslatot kell tenni, amely figyelme veszi az Európai Parlament javaslatait. A gazdák azt várják tőlünk, hogy a földrajz és szociális szempontokat mind-mind figyelembe vegyük, amikor ezt a térséget meghatározzuk. Ja. Lavia úr. E, egregi rappresentanti del Consiglio. Tisztelt tanácsi képviselők, amit ma itt hallottunk, mint önök álláspontját, az nem más, mint egy nagy pofon ennek a háznak. Ez egy sértés számunkra. Önök ugyanis nem bánnak úgy velünk, mint a többi jogalkotási intézménnyel. Ezt nem tudjuk elfogadni, mivel a KAP reformjának raportőre vagyok, de nem csak így, hanem ezzel együtt is el kell, hogy mondjam, hogy tényleg meg kell kapnunk minden információt, amely az önök tulajdonában van ahhoz, hogy döntsünk. A közvetlen kifizetésekre és az első pillérre gyakorolt hatás, amely kihat az elefékre, egy olyan dolog, amit nem elemezhetünk a megfelelő adatok nélkül. Tehát nem adhatunk a KAP reformjáról ö, információt és döntést, amíg nem szolgáltatják az adatokat. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Cver úr. Poštovani gospod podpredsednik, eh, kolegice in kolegi, eh, jaz prihajam iz Slovenije in za... Kedves kollégák, Szlovéniából érkezem, és az országom számára nagyon fontos az, hogy mely mutatják a szlovén területeknek a tulajdonságait, adottságait. Ezért szeretném elmondani, hogy amikor ezeket a térségeket feltérképezik a biofizikai kritériumok alapján, ez nem elegendő a képalkotásához, szükség van a szocioökonómiai kritériumokra. Hagy mondjak el valamit amit még nem hallottak itt ma. Egy demográfiai mm, trendről van szó. Az egyik legnagyobb probléma az Európai Unió jövője szempontjából az, hogy nagyon kicsi a fiatal gazdák száma. Néhány nappal ezelőtt volt egy nyilvános meghallgatás, amin megtudtuk, hogy a fiataloknak a 35 éven aluliaknak csak a 6%-át foglalkoztatja a mezőgazdaság. Ezt is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen, hogy felhívta erre a figyelmünket. Van-e adhok hozzászólás? Kelly úr, tessék. Herr Kelly, bitte. Nem akartam ennél a témánál beszélni, de most megragadom a lehetőséget. Szeretnék válaszokat is hallani a kérdésekre, és Nikolson úr beszélt az, a számövőszék véleményéről. Erről is többet szeretnék tudni, másodszor pedig külön, különösnek tartom, hogy az átsorolásban Németország 8 millió uh, hektárt veszítene, és az tanácsnak rendelkezésre álló információ a parlamentnek nem került átadásra. Úgy látom, hogy itt nagyon sok probléma van, és a méltányosság érdekében és a megfelelő kap működtetés érdekében, általában a mezőgazdaság működtetés érdekében ezekre a kérdésekre választ kellene találni. Köszönöm szépen. Most más spontán hozzászólásokra nem adok helyet, úgyhogy megkérném a tanács elnökét, hogy vegye át a szót. Øh, Köszönöm szépen. Sokan elmondták, hogy átláthatóságra van szükség a lehető legnagyobb mértékben ezzel a témával kapcsolatosan. Döntéseket hoztunk, és információ alapján hoztuk ezeket a döntéseket, ezt már elmondtam korábban. Az elnökség több tagállamot is felkért arra, hogy az álláspontját fontolja meg újra, olyan módon, hogy adjanak engedélyt olyan értelemben, amiről korábban is beszéltünk, átláthatóságot írunk elő ebben a folyamatban. Az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így is történjen. Köszönöm szépen az elhangzott véleményeket és a vitát teilnehmern an dieser Köszönöm, és köszönöm mindenkinek a részvételt a vitában. Nächsten. Mielőtt átérünk a következő napi rendi pontra, hagyd tájékoztassak mindenkit, hogy az ALDE